pontos címet a jegyzőkönyvben fogjuk közölni. Három hónap a határidő az Európai Parlament részére, hogy ellenvéleményt fogalmazzon meg, ez holnaptól indul. Most pedig a 100, az eljárási szabályzat 130b cikke értelmében a nagyobb interpellációk következnek, és